Well, thank you. Even my children do not listen. Köszönöm szépen, ennyire még a gyerekeim sem szófogadóak, úgyhogy megdicsérem önöket. Elnyitom az ülést. Remélem, el tudjuk fogadni a napi rendtervezetet változtatások nélkül. Uh, um, second point of agenda are the chairman's announcements. Második napi rendi pont az elnök közleményei néhány közleményem van. Az ITRE és az ENVI tagok összes anyanyelvét elérhetővé tettük a mai napon, tehát minden nyelven lehet hallgatni, kivéve horvátul. 920 módosító érkezett, és egy több mint 500 oldalas dokumentumot sikerült így összehozni. Csak a tolmács kabinokban van meg a teljes anyag papírom, illetve az elnék jelentéstevők és a jelentéstevők, illetve a leggyakoribb nyelveken, legnagyobb nyelveken is van, ki van nyomtatva az anyag, 120 példányban. Ez azt jelenti, hogy ha össze egymásra raknánk ezeket a dokumentum kötegeket, akkor egy másfél méter hossz, magas stócot hoznánk létre. Én magam 500 oldal papírt spóroltam meg, mert nekem az iPad-emen van az összes anyag. Ezt önök is megtehették volna, hogyha az e-bizottság, e-szakbizottság rendszerben részt vennének. Talán legközelebb. Csak egyszer fogják kinyomtatni ezeket a módosítókat, és a jövő ülésükre nem fogják újra nyomtatni ezeket. like to recall that uh, Envy and ITRE prepared its own initiative az MV és az ITRE közösen készített elő ezt a saját kezdeményezésű jelentést, az 50-es szabály értelmében, az első szabály, az 50. szabály értelmében, illetve ehhez jóváhagyást is adott 2013. június 16-án az elnökök értekezlete. Az MV és az ITRE társelővedői közös megegyezéssel egyetlen változatot készítettek el. 920 módosít érkezett, mint említettem, a társjelentéstevők és az elégjelentéstevők kompromisszumos módosítókat is készítettek, ezeknek, vagy készíteni fognak, december 12 a határidő. Ha legalább három árnyék jelentéstevő, vagy társjelentéstevő írja ezeket alá, akkor kompromisszumnak számítanak ezek. Emlékeztetőül elmondanám, hogy a kompromisszumos módosítókról nem lehet részenkénti szavazást kérni. A két szakbizottság együttesülésén biztos ö, fogjuk megtárgyalni a módosítókat. Ezeket az együttesüléseket társelnökök vezetik. Szartori, asszonyt is várjuk, csak késik a repülőgépe. Az eljárást megkönnyítendő, megegyezett a Kérszakbizottságban abban, hogy a vendég vendéglátó szakbizottság elnöke vezeti az elnököt. Ezen ülés esetében ez az ENVI, ami a szavazást illető következő ülést még nem világos, hogy ki lesz a vezetője. Sorry, the floor, but... A másik társelnök azonban bármikor, is hoz, bármikor hozzászólhat. Térjünk rá a harmadik napi rendi pontra, a november 7-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ezt megtalálják az anyagokban, hogyha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Köszönöm! Négyes napi rendi pont. Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete. Úgy vélem, először talán a társ előadóknak kell megadni a szót. Sophie Okoni fogja Andel volt helyettesíteni ma. Azzal kezdeném, hogy Simánszki úrnak adom meg a másik társelőadónak a szót először. 10-10 perce van az előadóknak. Bardzo dobrze stało, że e, sekretariat komisji zdecydował się na to, aby nie Köszönöm szépen. Úgy döntött döntöttünk, hogy nem e, kerülnek kinyomtatásra a módosítók. Hát én is csatlakozom ez a spóroláshoz, és e, nem fogok e, mind a 920 módosítóhoz hozzászólni, hanem csak azokhoz szólok hozzá, amelyek valóban a legfontosabbak, a legégetőbbek. A kompromissz kompromisszumos módosítók a leglényegesebbek, és már nagyon nagy számú módosítókat nyújtottak be, azért ki lehetett ezekből dolgozni kompromisszumos módosító indítványokat. Mert nagyon sok képviselő a nyújtott be módosító indítványokat, de ezek közül nagyon sok tartalma nagyon hasonló. Ezért viszonylag könnyű konszolidálni a módosítókat, és ez nagyon fontos, és megkönnyíti a helyzetünket majd a szavazás során. Lényeges, hogy egyértelműek koherensek és világos irány, iránymutat módosítást magukban hordozók jelenjenek a módosító, a kompromisszumos módosító indítványok. Most két alapvető kérdésről szeretnék röviden beszélni. Először is köszönöm az árnyék elődők munkáját, de egyúttal szeretném figyelmeztetni is őket. Talán el sem hiszik, hogy csak 50% plusz egyre van szükség a szavazásnál. Persze nem jogalkotási javaslatok esetében nem kell ennél nagyobb többség, tehát el lehet fogadni 50% plusz egy szavazattal az állásfoglalást, és így módon ez az állásfoglalás az egész parlament eh, állásfoglalása lesz. De hogyha megnézzük a munka dinamikáját, hogy hogyan dolgozik a bizottság, és hogy a parlament a saját véleményét kell, hogy kifejezésre jutassa a bizottsággal és a tanácssal szemben is, abban az irányba kell dolgoznunk, azért kell mindent megtennünk, hogy a parlamentben azért nagyobb többségű álláspont kerüljön elfogadásra. Nem lenne elég ambiciózus törekvés, hogyha megengednénk azt, hogy ezt a jelentést csak nagyon csekély többséggel fogadja el a parlament. Megismétlem tehát, a jelentés logikus, zárt vonalvezetésű kell, hogy maradjon. Ugyanis van egy világos probléma, amivel szembesülünk. Ugye lehet, hogy van, lesz olyan kísértés, hogy akár kis többséggel is elfogadjuk az állásfoglalást, de szerintem ez káros lenne a parlamentre nézve. A második dolog. Egy dolog teljesen világosá válik a módosító indítványokból. Különböző frakciókbeli képviselők közül többen megpróbálnak kikerülni abból a zsákutcából, amelyben már néhány hónapja vagyunk, és amely tulajdonképpen egy kicsit skizofrén helyzetet jelent. Tehát egyrészt egy nagyon fontos, rögzített, kötelező célkitűzést akarunk elérni, vagy talán inkább két célkitűzést. De hogyha kreatívak vagyunk, akkor kikerülhetünk ebből a zsákutcából. Most éppen kreatív gondolkozásra van szükség, különösen a jelentés nagyon nehéz vonatkozásaival kapcsolatban. Hogyha kiderül, hogy a parlament nem tud egységes álláspontot képviselni, az egyetlen jelzés, üzenet, amit meg tudunk fogalmazni, annak ismétlése, amit már korábban is újra és újra elmondtunk. Ezért úgy gondolom, hogy ez nem lenne jó, ha csak ennyire jutnánk. Vissza kell pillantanunk a korábbi klímapolitikára. Nem akarok most itt megnevezni senkit, de szerintem mindegyikünknek azért kritikusan kell szemlélni azt, ami a múltban történt, és a saját álláspontunkat is talán meg kell tudnunk kérdőjelezni. Nagyon nagy szükség lenne az ilyen szakpolitikák kidolgozásakor a rugalmasságra. Különösen a válság után nagyon különböző kihívásokkal szembesültünk itt Európában, és ezekre a kihívásokra válaszokat kell találnunk. Három fontos stratégiai célt kell tudnunk összesíteni, ennek a jogalkotási csomagnak a kapcsán. Az egyik a fenntartható fejlődés, a második az energiaellátás, a harmadik pedig a versenyképesség. Ezt a három célkitűzést kell megpróbálnunk megvalósítani ezzel a jelentéssel is. És el kell kerülni azt, hogy mindezek az elemek egy nem kiegyensúlyozott csomaggá álljanak össze. Tehát az előttünk álló kihívásokra meg kell próbálnunk uh, új válaszokat adni. Néhány évvel ezelőtt még nem volt teljesen világos, hogy miben is állnak ezek a kihívások. Az energiárak, azután uh, ez nálunk, illetve a legfontosabb kereskedelmi partnereinknél is, uh, talán Japán kivételével nagyon alacsonyak az energiaárak, és ez elsősorban a gáz árak sokkal alacsonyabban a világ más régióiban, mint Európában. Hogy az Amerikai Egyesült Államokkal most akarjuk aláírni a TTIP-t, a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Megállapodást, és ennek kapcsán e, kell e, meghatároznunk, hogy milyen legyen a klíma és az energiapolitikánk. Nem szabad magunkat beszorítani egy zsákutcába. Engedni kell a különböző elvárásokat, tapasztalatokat egymással összevezetni, úgyhogy végén meg is tudjunk egyezni, annak ellenére, hogy sok eltérő szempontot kell közös nevezőre hozni. Ma miközben utaztam ide Brüsszelbe, olvastam a Financial Times, és a Financial Times a szerkesztőségi cikkben konkrétan is szól a 2030-as csomagról. Hadd olvassak föl ebből valamit. A 2020-ra kitűzött célok után most fennáll a veszélye annak, hogy a 2030 es célok meghatározásakor ugyanolyan hibát követel az Európai Unió. És még egy idézet. Az következő tíz évben a klímaváltozás eh, problémájával eh, szembesülve csak erre koncentrálni, és nem figyelembe venni a jelenlegi tendenciákat, eh, nagyon nagy butaság és hiba lenne. Nos, én nem értek mindig egyet a Financial Times-al, de itt valóban egyet kell, hogy értsek ugyanis a módosító indítványok egy része már tükrözi ezt a kreatív gondolkodást, a jövőnkkel kapcsolatos kreatív gondos, gondolkodást, és ez most már az európai intézményekben és azon kívül is egyre inkább teret fognak nyerni ezek a kreatív gondolatok. Köszönöm szépen, Simánszki úr. A vége felé valahogy a hang egyre hangosabb lett, ahogy hozzászól, tehát a végszól volt a leghangosabb, nem rossz szónoki szempontból, most pedig Szofi Okoni következik a másik társadalmadó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, mint ahogy tudják, Andávó a társjelentést résztvevő sajnos egészségügyi okok miatt nem tud itt lenni az ülésen, és ő azt kérte tőlem, hogy képviseljem őt ezen az eszmecserén. Köszönöm szépen neki ezt a bizalmat, és itt mindannyiunk nevében jobbulást kívánok neki. Mindenki megismerhette a 920 módosítót, amelyet benyújtottak ehhez a jelentéshez. Andelvó nevében mindenkinek köszönetet szeretnék mondani hozzájárulásáért, amely eh, lehetővé tette, hogy ezt a jelentést gazdagítsuk. Azt gondolom, hogy globális szempontból ugyanazokat a célokat képviseljük, mindannyian támogatunk egy olyan Európát, amely versenyképes, függetlenebb energetikai szempontból, illetve amelynek gazdasága fenntartható módon fejlődhet, tiszteletben tartva a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat. Az eszközökben vannak különbségek véleményeinkben. A munka kezdete óta világosá vált az, hogy két vízió létezik, úgymond a parlamentben. Az egyik egy csökkentési célt globalizál, illetve tenne kötelező érvényűvé a széndiokszid kibocsátása szempontjából. Egy másik típusú elképzelés szerint pedig az erőfeszítéseket bizonyos hasznos elismert technológiák alapján kell megvalósítani, és nagyon fontos, hogy a már elindult politikák folyamatossága fennmaradhasson. Itt a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokról van szó, az energetikai hatékonyságról, és ezek a legfőbb elemek. Nagyon örülök annak a módosítók kapcsán, hogy úgy tűnik, hogy a támogatás konkretizálódott a legutóbbi eszmecsere óta, ami az energetikai hatékonyságot illeti. Ez nagy megelégedésünkre szolgál. Nagyon örülünk annak, hogy Többen elismerték egy ambiciózusabb politika előnyeit ezen a területen, ami a csökkentéseket illeti, az elektromos áram előállítását, az energetikai függőségünk csökkentését, illetve a munkahely teremtést, amely nem delokalizálható. Szeretnék em emlékeztetni arra, hogy 2030-ig 40 eh, százalékát az energiának eh, megújuló energiaforrásokból kell előállítani, és ezt 50 százalékkal csökkenthetni a széndiokszid kibocsátást, illetve az üvegházhatást eh, okozó gázok kibocsátását, és nagyon fontos, hogy az energetikai mixben a megújuló energiaforrások 35 százalékot tegyenek ki. A kompromisszumos módosítókból az derült ki, hogy elkerülhetetlen lesz az egymásnak ellentmondó vélemények kiegyenlítése. Felmerül a kérdés, hogy kötelező érvényűek legyenek ezek a bevezetendő célok, illetve mennyire legyenek ambiciózusak. Emlékeztetnék arra, hogy a döntést a társjelentéstevő, jelentéstevőkkel együtt hoztuk. Három társjelentéstevő volt, illetve árnyékjelentéstevő, és az ő módosítójukat kompromisszumos módosítóként kezeltük. Tehát két társjelentéstevő volt, és 12 árnyékjelentéstevő, éppen ezért nagyon sok kompromisszumos módosítható alakítható ki. A kényes témáknál úgy tűnt, hogy nagyon sokan támogatják a komprimuszumokat. Én az eszközök koherenciájára vonatkozó fejezetre gondolok, az energetikai biztonságra, az energiállátás biztonságára, illetve a versenyképességre. Az árnyék többek is gratulálni szeretnék, illetve a témjeiknek, hiszen jelentős munkát végeztek. És céljuk az volt, hogy egy kiegyenlített világos jelentés szülessen, illetve nagyon fontos, hogy erőteljes üzenetet küldjünk ezzel a tanácsnak a 2030-ig megvalósítandó célokat illetően. Kitérnénk néhány részletre. Jelentős a konszenzus a tekintetben, hogy mindannyian úgy gondoljuk, több koherenciára van szükség a különböző nemzeti politikák, a politikák kapcsán, a nemzeti támogatás kapcsán, mindegy, hogy milyen típusú energiaforrásról van szó. 2030-ig el kell kerülnünk a korábbi hibákat, mégpedig azzal, hogy figyelembe vesszük az összes típusú interakciót, ezek következményeit, annak érdekében, hogy a keret minden intézkedése hatása lehet más intézkedésekre is, beleértve a versenyképességet. Tehát a hosszú távú víziót fontos, hogy egy megfelelő világos szabályozási keret, stabil szabályozási keret kísérje, illetve a tervezést illetően a beruházóknak némi biztonsága is legyen, mind a magán, mind az állami beruházók számára. A szabályozási jogi biztonság eh, szintén nagyon fontos, hogy munkánkat vezérelje. Gyorsan javítani kell az infrastruktúrák közötti összekapcsolást tagországok között, azért, hogy az energetikai piacokat optimalizálhassuk, illetve megfize- megtérülévé tehessük a megújuló energiaforrások termelését is. Itt jelentős potenciálok vannak, amelyeket eddig még nem sikerült kiaknázni, az energetikai hatékonyságot illetően is bizonyos ágazokban, az ETS-en kívül, mint például az építőipari ágazat, illetve a közlekedés. Fontos, hogy az információcsere javuljon a tagországok között, hiszen itt nemzeti kompetenciákról is szó van, stratégiai döntéseket kell hozni nemzeti szinten, ezeknek pedig hatásuk van mind az adott országra, mind a szomszédos országokra, régiókra nézve. Hát nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk, figyelembe vegyük a vállalkozásaink versenyképességét, illetve a kockázatokat csökkentsük. Nagyon fontos javítani a koherenciát, a finanszírozáshoz való hozzáférést, ezt megkönnyíteni, támogatni kell a megújuló fenntartható energiaforrásokba történő beruházást, pedig európai szinten. Tehát ez a téma igenis fontos, tehát nagyon fontos, hogy koherens módon képviseljünk véleményt, hiszen ennek hatása lesz mégpedig jelentős mértékben az Európai Unió jövőjére nézve is, illetve arra is, hogy az Európai Unió milyen eh, szerepet tölt be nemzetközi szinten. Mm, a kompromisszumokat illetően emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a témák nagyon fontosak, tehát ne ideológiai alapon blokkoljunk bizonyos kompromisszumokat. Tehát nagyon fontos világos jelzést küldeni, stratégiai orientációs szempontjából is. Kedves kollégák, eh, várom megjegyzéseiket, eh, véleményüket a 920 módosító kapcsán, és Andervónak továbbítom mindezt. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Okun. Köszönjük szépen, Okoni asszony. Mi is minden jót kívánunk Adelvónak. Elég sokan vannak az árnyékjelentéstevők, nincs ugye mindenki itt, de az előtte lévő listát kéne követni. Az a terv, hogy minden árnyék előadó 5 percet kap. Herbert Rajl kezdi a néppárt nevébe. Darf mich bedanken. Köszönöm szépen. Még nem is jelentkeztem szólásra, de azért mondok néhány mondatot. Először is természetesen rengeteg a módosító, és a munkánk egy része arról gondoskodni, hogy ezek áttekinthetők legyenek, tehát a hasonló indítványokat össze kell dolgozni. És azt hiszem, néhány ponton természetesen, ahol különbségek vannak, ott meg kell hagyni a különbségeket, és politikai döntést kell hozni, ez így szokás a demokráciában. Nem szabad túl széles körbe meríteni, amikor összedolgozzuk a módosítókat. Az eltérő politikai véleményekkel kapcsolatban döntéseket kell hoznunk. A vitában mindig arról beszélünk, hogy lehetőleg minél ambiciózusabbak legyünk. Minél többször hallom ezt a szót, annál kevésbé tudok ezzel mit, mit kezdeni. Hát azt megértem már, hogy a becsvágy, az ambíció, különösen a klímavédelem előre mozdításával kapcsolatban, hát nem vezetett olyan szenzációsan messzire. Elég kiózan a, a jelenlegi helyzet nagyon sokat el akarunk érni, és borzasztó sok pénzt költünk erre. Ez, ez már nem arányos. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést, vagy pontosabban azt a kérdést kell először tisztáznunk, hogy ez az út, ezek a módszerek, az eszközök helyesek-e, és hatékonyak-e, vagy valami másra lenne szükség. Ez nagyon fontos. Ez egyetlen lehetséges út, amin járunk, az az, hogy mindig magasabbra tűzzük a célkitűzéseket, legyünk perpek, perfekcionisták, mindig nagyon becsvágyúak legyünk. Vagy pedig inkább el kéne gondolkozni, hogy más módszert alkalmazzunk. Itt nem egymásra szemben megy két vonat, és az egyik átmond a másik bét, nem, nem erről van szó. Szálljunk rá időt, vitatkozzunk, vitázzunk arról, hogy nincsenek-e más és jobb utak, módszerek, hiszen Európában munkahelyek, a növekedés és költségvetési befételek is egyre e, nagyobb nehézséggel küzdenek, ez országonként változó, de mindenképpen ott van a probléma, hogy a klímavédelem területén lehet, hogy előre lépünk, e, nem olyan mértékben, mint amennyire szeretnénk. És azután a másik probléma az, hogy szenvednek az emberek egyre jobban a magas energi energiaárak eh, miatt, és már nagyon gyakran eh, szinte ah, nem tudják ezeket megfizetni. Mi a megoldás? Szerintem a kulcs kérdés a, a vitában, hogy még, még több jogszabályra van szükség. Valami intelligens ut, eh, megoldást, utat kell találnunk. Romana Jordán kolléganőjének, vagy az ő nevében is mondom, aki most nem tud itt lenni. A helyes út szerintem az lenne, hogy nem tudnánk-e valami egy központi, nagyon fontos témára együtt koncentrálni, és az emissziók kereskedelem lehet talán a legészszerűbb, hogyha ez jól működne. Többet kellene gondolkoznunk azon, hogy ezt az eszközt hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni, ahelyett, hogy azon gondolkoznánk, hogy más pár, célokon is párhuzamosan hogyan tudunk dolgozni túl sok egymásra párhuzamos eh, cél, célal kapcsolatban. Eh, rengeteg munkát eh, fektettük ebbe, és mit értünk el? Nézzük meg, hogy mi történt az emió, emisszió kereskedelemmel kapcsolatban. Nem jutottunk olyan messzire, amennyire szerettünk volna. És hogyha összesíteni akarjuk az erőnket, akkor a kérdés az, hogy hogyan tudok eljutni az széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez alacsonyabb költséggel, talán a tagállamok az egoizmustól megszabadulva próbáljanak részt venni az európai házi feladat megoldásában. Ez egy olyan kérdés talán, amit európai szinten kell megoldani, tehát az, hogy a megújuló energiákkal mit kezdjünk a jövőben, hogyan támogassuk ezeket. Hogyha minden tagállam áttekintetetlen támogatásokat ad, azzal nem fogunk előbbre jutni és azt szeretném, hogyha megpróbálnánk rálépni erre az útra, azaz növeljük a hatékonyságot, alacsonyabb költségek, alacsonyabb terhek, és lehetőleg gondolkozzunk el azon, hogy kevesebb, de hatékonyabb eszközzel talán többet tudnánk elérni. Talán ez lett volna a, a bemelegítő a vitához. Köszönöm szépen, Rajl úr. Ulskoch asszony a szocialisták képviseletében következik. Tack så mycket, herr ordförande. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy vélem, hogy amit az imént Rajl úr mondott, az mindenképpen megfontolandó, tehát mindenképpen a kompromisszumok életképességére kell koncentrálnunk hogy ugyanis nem kötelezzük el magunkat, és nem vagyunk kompromisszum készek, akkor egész egyszerűen nem jutunk az anyag végére, és ennek meg lesz a következménye, az Európai Parlament, az Európai Intézmények is megszenvedik ezt. Frakcióm véleményét képviselve hadd mondjam el azt, hogy az rendben van, hogy az ambiciózus vagy becsvágyó szavakat itt ott ki lehet húzni, de azért a provokációval is vigyázni kell. Néhány példa. A 231-es módosító kimondja azt, hogy az éghajlat változással kapcsolatos politika, pont, hogy legalább olyan fontos, mint a többi szakpolitika, ez igazából semmit nem tesz hozzá az anyaghoz. Egész egyszerűen csak provokatív jellege van ennek a módosítónak, erre nincs szükség. Tehát valóban itt-ott néha húzni kell a szövege. Még egy példa. 290-es néppárti módosító. Ez sokakat irritál bizony, mert úgy tűnik, hogy a, az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye 2015-ös Párizsi tárgyalásainak eredményei után kell kialakítani a célkötőzéseket. Most a kiotói egyezmény lejárata után is szükség van célkitűzésekre, és hogy e helyet, tehát hogy ezt fölváltsuk valami mással, ez szerintem provokáció. Lehet, hogy mások meg úgy vélik, hogy a mi módosítóink irritálóak egy kicsik. Szerintem mindenki leépíthet valamelyik a saját módosítóiból, és így meg tudunk egyezni, kompromisszumot tudunk kötni. Szerintem leginkább arról kéne tárgyalnunk, hogy mit tudunk elérni. Nem a módosítóknál kéne leragadnunk, nem egyesével kell azokat megvizsgálni. Ami a, szociál, ami a szocialista, szocialisták és demokraták frakcióit illeti, nyilvánvaló számunkra, hogy mi a lényeg, és már a kezdetek óta ez volt a meggyőződésünk. Három célkötőzést szeretnénk elérni, a kibocsátás csökkentését, a megújuló energiaforrások arányának növekedését, illetve a hatékonyabb energiafelhasználást. Szeretnénk, hogyha ezek a célkütőzések kötelező érvényűek legyenek. Van most is egy energiahatékonyságra vonatkozó elvünk, de ez nem kötelező érvényű, és szerintünk sokat lendíteni a dolgon, hogyha minden egyes célkítőzés kötelező érvényű lenne. Aztán fontosnak tartom, hogy a célkitűzésenkhez kapcsolódó számadatok, a konkrét célszámok egyértelműek legyenek. Az eddigi célszámok sajnos nem jártak azzal a hatással, hogy el is érjük a célokat. Való, valami nem volt elég tiszta. Frakcióm szívesen dolgozik különböző értékekkel, de az értékek egy lapra tartoznak, más lapra tartoznak az eredmények, a kibocsátás kereskedelemről szóló rendelet. Nyilván arra is el lehet gondolkodni, hogy kinek a hibája az, hogy nem értünk el igazi eredményt, de szerintem nem kéne vádaskodni. Nem ezzel kéne foglalkozni. Döbbenjünk rá, hogy ilyen-olyan módon mindenkinek azért mindenki ludas ebben valamennyire. Most pedig felelősen forduljunk a téma felé. Amit eddig tettünk klímaváltozással kapcsolatban, az nem rossz. Ezt kell még tovább fejleszteni. Íme itt a lehetőség, és nem szabad gyerekes vitákat, cívódásokat kialakítani. Tehát három célkitűzés kell, egyértelmű céladatokkal, és kötelező érvény, és akkor meg tudunk egyezni a többi frakcióval a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban. Ennél szerintem nem is bonyolultabb a helyzet. Elnök, köszönöm, Upszkok asszony. Most Tartori asszony felé fordulok a társ elnököm felé. Fiona Hall következik az ALDE frakció nevében. Thank you. Köszönöm szépen. A módosítók közül sok módosító a versenyképességgel és az ellátás biztonságával foglalkozik, és remélem, hogy ezek olyan pontok, amelyekben meg tudunk majd állapodni. Idő, az idő szorít bennünket, ez pedig egy olyan dolog, amelyről nem bújhatunk ki. Természetesen a bizottság előkészíti a 2030-as javaslatát, és nekünk is el kell készítenünk a saját anyagunkat. Meg szeretném ragadni a mai alkalmat arra, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, technikai szinten nagyon szoros volt az együttműködés azért, hogy találjunk néhány kompromisszumot. Ami az energiahatékonyságot illeti, nagyon örültem annak, hogy a módosítók közül nagyon sok módosító hangsúlyozta a versenyképességi, gazdasági versenyképességi szempont, szempontot, illetve az energiállátás biztonságának fontosságát. Az IA szintén felhívta a figyelmet arra, hogy az energiahatékonyságot kell legfőképpen előtérbe helyezni, és tudjuk azt is, hogy van egy kronológiai probléma, ami szerint az energiahatékonysági irányelv eh, nem lép hatályba még néhány évig, ez viszont nem szabad, hogy meggátoljon bennünket abban, hogy biztosítsuk, gondolkodást eh, erről a jelentésről, és igenis erről elgondolkodzunk, hiszen kulcsfontosságú az energiahatékonyság gazdasági aspektusa. Nagyon örülök annak, hogy különböző frakciókbeli kollégák felhozták azt a bizonyítékot, hogy a költséghatékonysági szint az energiahatékonyságban az energiafogyasztás csökkentését 40%-kal jelenti 2050-ig, eh, és a közlekedésben, az épületekben jelentős energiamegtakarításra van lehetőség. Lehet, hogy túlságosan optimista vagyok, de úgy érzem, hogy igenis eh, közös nyelven tudunk majd fogalmazni, és egy erős, ambíciózus energiahatékonysági célt is meg tudunk valósítani. Ha valaki nem, nekinek nem tetszik a, a, az ambíciózus kifejezés, akkor a bizonyíték alapú energiahatékonyság kifejezés is használható. Az üvegházhatást kibocsátó gázoknál a szén alapú felhasználás drágábbá tesszük, Viszont, ha nem nézzük meg, hogy mi az, ami költséghatékony az energiahatékonyságnál, akkor az ETS felől közelítjük meg inkább a dolgot, és az energiaintenzív ipart kényszerítjük arra, hogy többet fizessen. Tehát meg kell néznünk azt a tényt, hogy 40%-kal javíthatjuk az energia hatékonyságot, és ez automatikusan azt is jelenti, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 50%-kal csökkenteni tudjuk. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, néhány megjegyzésem van. Egyrészt nagyon óvatosaknak kell lennünk, és külön kell választanunk az energia költségeket és a megújuló energiaforrásokra szent támogatásokat illetve magát az energiahatékonysági kérdést. Nagyon sok téves információ kering a megújuló energiaforrásokról, és az elemzések, amelyeket a bizottság készített, és vannak nemzeti elemzések is, azt mutatják, hogy a globális hosszilis energiárak és a nemzeti adók azok, amelyek felviszik a megújuló energia árát. És nukleáris energiára használják ezt általában a tagországok, mint sem megújuló energiaforrásokra. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a témát ne kéne újból megvizsgálnunk. Azt gondolom, hogy a tanulságokat levontuk, és a, meg kell ezeket szívlennünk. Tehát fontos, hogy az alapvető kérdés megmaradjon az megújuló energiaforrásoknál is, és annak az oka, hogy miért kell, hogy legyen e, cél az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésénél, e, azért van, mert e, magasok az árak az ETS-en belül, tehát, hogyha szeretnénk ösztönözni az ETS-en belül, ha csak ezen belül akarjuk ösztönözni a megújuló energiaforrásokba történő beruházást, akkor ennek jelentős költségei vannak nagy a bizonytalanság a megújuló energiaforrásoknál, és ez is felviszi az árakat. Tehát a beruházók azt mondják nekünk, hogy ha ők tudják azt, hogy bizonyos megújuló energiaforrások előre tudnak lépni, akkor ez csökkenti a beruházásokat, és hogyha csak az ets re bízzuk ezt a témát, akkor 2050-ig elérendő célokat is szemet kell tartanunk, viszont az ETS-en belül csak az övegházhatást okozó gázokat tudjuk csökkenteni, viszont nem foglalkozunk megfelelően a megújuló energiaforrásokkal, és nem, e- ezt nem engedhetjük meg magunkat versenyképességi szempontból sem. Először is értékelnünk kell azt, hogy EU-s szinten mit érhetünk el azért, hogy költékhatékony módon valósítsuk meg a megújuló energiaforrások arányát, és ez alapján kell kialakítani az üvegházhatás tokozógázok kibocsátási céljait is. Ami pedig az étre elképzeléseit illeti, nagyon fontos, hogy nézzük meg a növekedést, a, az függőség kérdését, a versenyképességet, és ne essünk vissza. 138 ország van a világon, akik rögzített, rögzítették a megújuló forrási céljaikat, és nagy a veszély annak, hogy vissza fogunk esni, kivéve, ha nem hozunk pozitív döntést ennek érdekében. Végezetül pedig fontos szem előtt tartani azt, hogy a tanácson belül is már mozdulnak a vélemények, a új német kormány állt fel, ők támogatják a háromdimenzionális megközelítést, tehát eh, nem csak mi dolgozunk a kompromisszum érdekében, hanem a tanácson belül is elő elmozdulás érzékelhető. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hollasszony. Az ALDE frakció másik árnyék előadójaként ehhez nem tudnék igazán sokat hozzátenni, és nem akarom csorbítani ezt a liberális optimizmust, amit tükrözött a hozzászólása. A következő sedók közül, akik itt vannak a listámon, néhányan nincsenek jelen. Csimanszki úr a következő, aki itt van. És az árnyék előadók hozzászólásai után a képviselők kapnak szót. Ivó Belet, Herzog jelentkeztek, hogyha még más képviselő szeretne hozzászólni, ezt kérem jelezze. Most pedig Simanszki úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Mit is szeretnék elmondani? Ugye valamennyien reméljük, hogy megszületik a kompromisszum, de ez nagyon nehéz feladat lesz. Hogyha e, mielőtt terápiában gondolkoznánk, először is a diagnózis kell felállítani. Mi is a helyzet jelenleg jogi szempontból is e, az EU-ban? És felvetődik az a kérdés is, hogy vajon még ma is e, aktuális-e az, ami a tanács 2008-as következtetéseiben szerepelt. A 2020-ig megvalósítandó célokról szóltak az Európai Tanács következtetései, és minden eh, tagállam eltérő mértékben, módon kell, hogy eh, megfeleljen, vagy megvalósítsa ezeket a célokat. Ezek eh, az országok vannak azonban nagyon nehéz helyzetben, nagy átalakulás zajlik. Nagyon ambiciózusak a célok, ami a széndiokszid kibocsátás csökkentését illeti, de hát ilyen célok csak akkor lehetnek valóban ambiciózusak, illetve akkor valósulhatnak meg nagyon ambiciózus célok, hogyha a világon mindenki csatlakozik eh, az erőfeszítésekhez, Kína is, és az Egyesült Államok is, akkor lenne értelme. A széndiokszid kibocsátás eh, csökkentésében. Ha ezek a régiók is ugyanilyen nagy erőfeszítést tennének, mint mi, akkor persze az nagyon jó lenne. Milyen áron milyen árat kell fizetnünk, ha egyoldalúan mi csökkentünk. Ugye nagyon fontos az, hogy a végfogyasztók számára csökkenjenek az energiaárak. Van ennek a kérdéskörnek, tehát egy szociális dimenziója is. És itt látunk lehetőséget a kompromisszumra de ha további csökkentéseket akarunk, azért ez nem mehet a versenyképesség rovására. A kollégám is beszélt erről, de ez nekem elég ellentmondásosnak tűnik hogyha az alapvető dolgokat nem tesszük rendbe ezzel kapcsolatban, akkor lehetetlen lesz a kompromisszum kimunkálása. Ez elég nagy problémát jelent most. Európában már most is zajlik a delokáció, ipari vállalatok elmennek az EU-ból. Ez egy nagyon nagy csapás jelent számunkra. Ez egyrészt a klímaváltozás elleni küzdelemben is nagyon rossz következményekkel jár, hogyha ezek a vállalatok áttelepülnek Kínába vagy máshova, és ott még több széndiokszidot bocsáthatnak ki. Tehát ilyen szempontból a környezetet is károsítja a a carbon leakage. Egy másik negatív hátrány természetesen az, hogy ez milyen sűrűsen érinti a munkahelyeket Európában és a versenyképességet. Sok módosító indítványnak ez a tárgya. Simonszki elmondta, igen, nagyon el, nagy különbségek vannak az energiaárak tekintetében Európában. És sok ágazat függ az energiaáraktól nagyon nagy mértékben. Most látjuk, hogy mi a helyzet Ukrajnában, és látjuk azt is, hogy Ukrajnában eh, mi volt a kiinduló pont? Először liberalizálták az energiapiacot eh, a végfogyasztók számára, eh, és aztán a, nem lehetett, nem tudták teljesíteni a célkitűzéseket. Az energiapiac és az energia árak nagyon sok országban túl, túl magasak. Nagyon sokan, sokak számára ez szinte már megfizethetetlen és akkor most eh, még ambiciózusabb célokról beszéljünk? Hát szerintem ez nem igazán reális. Köszönöm szépen Csimánszki úr. Akkor menjünk tovább. Akik még jelezték, hogy szeretnének hozzászólni, hárman tették meg ezt eddig. Ivo Belet, Herceg Edit és Vittorio Pródi. Még valaki? Igen. Akkor először Ivo Beletnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Um, I would like to... Uh, Köszönöm, elnök úr. Egy módosítóra szeretném az önök figyelmét felhívni. Jó, magam számos kollégával együtt gyújtottam be ezt. A 821-esről van szó, 821-es módosító. szén problémához, szén problémához kapcsolódik ez, carbon leakage a téma. Ne, semmi újdonság nincs az elképzelésben, amit itt a módosítóban tárgyalunk. Több szakértő is kifejtette már a véleményét, de miután van új tudományos eredmény, szeretném ezt még egyszer itt föl említeni. Létezik egy úgynevezett Border Adjustment Levy, az import termékekre vonatkozik, és azt kell kvázi megadóztatni, hogy a termék el, előállításához mennyi széndiokszidot használtak, illetve milyen széndiokszid kibocsátásról beszélhetünk. Amikor EU-s cégek exportálják a áruikat az EU-n kívülre, akkor részben visszatérítést kérhetnek ezért. Említettem már, elnök úr, hogy a tudományos kutatások kimutatták, hogy ez a fajta vám, vagy adó, a WTO jogszabályok értelmében megvalósítható. Ugye azt szokták mondani, hogy a WTO nem tudja ezt elfogadni, de az új tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy nem diszkriminatív módon meg lehet ezt oldani, hogyha a terméket adóztatjuk meg, nem pedig a termelőt, vagy az előállítót. Ha jól sejtem, akkor a Marshall alap washingtoni vizsgálatát is említjük a módosítóban. Ez véleményem szerint az Európai Bizottság erőfeszítéseivel is egybevág, tehát hogy a, ne a munkára, ne a munkát adóztassuk meg, hanem itt jelen esetben is ugye a terméket. Hát ezt javasoljuk tehát itt a 821-es módosítóban arra kérjük a bizottságot, hogy vizsgálja meg az ezen az ezzel kapcsolatos lehetőségeket az új tudományos kutatások alapján, illetve az energiaintenzív ágazatokban egy projektet is dolgozzon ki, egy projekt fenntarthatóságáról, illetve megvalósíthatóságról is állítsa ki a véleményét. Ez lehetővé tenni azt, hogy az európai az európai termelők, előállítók a, carbon footprintet csökkentsék, másrésztről pedig visszatérítést is kérhessenek export esetén, tehát a 821-esről van szó, és egy preambuló bekezdés is vonatkozik ezzel. Köszönöm. Elnök, köszönjük Belet úr. Herzog edit. Thank you, Chairman. I, I to be... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Megnéztem a különböző módosító indítványokat, és ezekről gondolkodtam. Ugyanúgy, mint más energetikai anyagoknál, ugyanaz a, dolog történt. Az egyik fél ezen az oldalon, a másik fél a másik oldalon, és nagyon nehéz lesz kompromisszumot kialakítani. Viszont kompromisszumra szükség van, teljes mértékben egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, és éppen ezért 2030-ig kell ezt elvégezni, tehát akik azt mondják, hogy fontos irányt mutatni, hogy merre is szeretnénk tartani. Én nem nyújtottam be módosító indítványokat. Találtam olyan módosítókat, amelyeket támogatni tudnék. Két ügyel szeretnék foglalkozni. Az egyik kérdés a 2030-ig elérendő céloknál, bármilyen célok is lesznek ezek, ezek a tudáshoz is kapcsolódnak, hiszen az energia nyersanyag és az emberek tudása eh, kapcsolódik mindehez. Éppen ezért a szak eh, értelemben történő beruházás, nagyon fontos belül tartani a tudást, a szakértőket, ez az egyik legfőbb prioritás, és eh, én ebben a témában nyújtottam be módosítókat talán több módosítót is benyújtottam, mint mások. És még szeretnék a következőről foglalkozni. Nagyon sokan beszélnek a versenyképességről az energia kapcsán, de miről is beszélünk pontosan? Az energiágazat versenyképességéről beszélünk. Ha igen, akkor mi az, amit tudunk érni, mi az a szám, amit látni szeretnénk, mit értünk a versenyképesség alatt. Amikor a versenyképességről beszélünk, akkor a növekedésről is beszélhetünk, de hogyha megnézzük az ipart, és nem csak az energetikai ágazatot, 2004-ben, amikor én elkezdtem a munkát az Európai Parlamentben, akkor az ipar, az termelés Európában az európai GDP 30%-át tette ki, ma 15,8% volt novemberben, pedig 15,2%, tehát a felére csökkent az ipari termelés Európában. Mit hívunk akkor a versenyképességnek? Ha megnézzük ezt a problémát, akkor látni fogjuk azt, hogy az 50%-os kiesés az energia miatt történt, illetve csökkenés. Ebben a legrosszabb az, hogy nem pusztán egy ágazatot érint mindez, mindig külön ágazatokat vizsgálunk, az acél eh, termelést, következő napon, és úgy, dönt, úgy döntünk, hogy az alumínium ágazatot fogjuk támogatni, utána pedig az autóipart. De az elmúlt tíz évben 30%-ról 15%-ra csökkent az európai ipari termelés. Jó lenne növelni a szolgáltatások arányát, tehát akkor itt lenne egy oka az ipari termés csökkenésének, de sajnos nem ez a helyzet mit fogunk tenni akkor, ha ez a csökkenés továbbra is megmarad. És az utolsó gondolatom, amikor az alumínium ágazatról beszélünk, az 1 millió tonna alumínium, mint hulladék, az Európai Unión kívülre kerül exportálásra. És az energia árak, költségek ezen a területen 5%-ot tesznek ki 95%-kal szemben. Tehát tulajdonképpen mit is teszünk? Energiát exportálunk, pedig Európa nagymértékben függ más országoktól energiállátás szempontjából. Tehát amikor az energia versenyképességről beszélünk, akkor mit értünk ezzel a katasztrofális csökkentést, a stabilizációs törekvéseket, vagy a növekedést értjük-e ez alatt? Itt különböző jelentések merülhetnek fel, és a parlamentben meg tudunk állapodni, és remélem, hogy a nagy többség ezt támogatni fogja. De a tényleges siker nem az, hogyha többség van a parlamentben, hanem az lesz a tényleges cél, hogyha az ipari ágazatban a beruházásokat és az energetikai beruházásokat látni fogjuk, és legalábbis néhány ágazatban megéljük majd a növekedést hiszen ez hozhat munkahelyeket eh, Európa számára. És akik az anyagon dolgoznak, sok sikert eh, eh, kívánok nekik. A munkahely teremtés és a növekedés elérése közös európai cél. Köszönöm. Thank you, Edith Herzog. Uh, next on the list is Vittorio. Köszönöm szépen Herzog Editnek. Vittorio Prodi következik. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. egy rendkívül fontos problémával állunk szemben. Ez már az ötödik kiadása az International Panel on Climate Change-nek, és ebben a dokumentumban nyilvánvaló az, hogy egyre nagyobb tudatossággal kell fordulnunk a kibocsátás politikáról, hiszen nyilvánvalóvá vált az, hogy több, kibocs, több kibocsátás nagyobb, nagyobb klímaváltozás hatással jár, és mindent meg kell tennünk azért, hogy az üveghatás, üvegház hatást okozó gázok kibocsátása csökkenjen. A kiotói protokollban soká, sokáig hittem, és elkép, elképzeléseim szerint alkalmas módja ez annak, hogy valamit elérjünk, tehát az egész piacot bele lehet vonni a harcba. Tehát úgy véltük mindig is, hogy valami féle kézzelfogható módot kell kitalálni, hogy hogy tudjuk megoldani ezt a problémát, de úgy tűnik, hogy ez a kiotói jegyzőköm nem volt alkalmas. Nyilván vannak más lehetőségek. Nézzük a 821-es módosítőt, amiről az imént szó volt. Ez lényegében lehet ezt lehet úgy is parafrazálni, hogy a különböző határértékeket át kell fogalmazni, tehát a foszilis üzemanyag forrásainkat úgy kell átkalibrálni, hogy hogy a mögötte álló rendeletek is ezt támogassák fontosnak tartom azt, hogy a különböző kibocsátási határértékek egyértelműek legyenek, tehát ez egyértelműen legyen benne a szakpolitikában, és ne feledjük, hogy sokszor a foszilis üzemanyag források különböző felhasználásai, módjaira különböző határértékek vonatkoznak. Tehát nagyon komoly felülvizsgálatra van szükség, valószínűleg 2015 előtt még, mert ezek a próbálkozásaink úgy érzem, attól félek, hogy nem fogják betölteni a hozzájuk fűzött reményeket. Tehát, ha realisták akarunk lenni, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy az, amit mostanáig tettünk, az érdemes arra, hogy folytassuk, avagy alternatívákat kell keresnünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Prodi. The final speaker on the... Köszönöm szépen, Prodi úr. Jaroslav Paska az utolsó hozzászólunk. Köszönöm szépen. Meg vagyok győződve arról, hogy meg kell őriznünk a célkitűzéseket, meg kell próbálnunk csökkenteni a kibocsátásokat, több megújuló energiára van szükség, és növelni kell az energiahatékonyságot, több energiát kell megtakarítani. Ha nem így teszünk, akkor Fennállnak a kockázata, hogy az ipar, ipari visszaesés nő, hogy romlik a versenyképesség, hogy a munkavállalók elveszítik a munkájukat, mert sok vállalat áttelepül más régiókba. Ezért véleményem szerint az energetika területén Irányváltásra van szükség, meg kell változtatnunk a politikát. Jobban tud, kell tudnunk kiértékelni a helyzetet, hogy operatív módon tudjunk reagálni akkor, hogyha valami sikeresnek bizonyul az értékelés alapján, illetve hogyha valami sikertelen. Meg kell próbálnunk stabilizálni a gazdaságot. És hogyha ezt sikerült elérni, akkor kialakíthatunk egy olyan energiapolitikát, amelyet megengedhetünk magunkat pénzügyi szempontból is, és amelyel egyúttal a környezetvédelmi céljainkat is el tudjuk érni. Tehát gazdasági stabilitás, és azután amennyit megenged nekünk a gazdaság, annyiban kell megfo- úgy kell megfogalmaznunk a környezeti célokat. Köszönöm szépen, Paska úr. És az utolsó mondatával a parlamenti hozzászólók listáját le is zártuk. Most szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőjének, és természetesen nem azt várom el, hogy minden módosító szóljon hozzá, de néhány fontos elemet kiemeltünk a vita során, és talán ezekre tudna reagálni segíteni minket abban, hogy elmondja, mit gondol a mi ambiciózus céljainkról. Lehet, hogy máshogy értékeli ön a versenyképességet, mint mi, és a 821-es számú módosító, ami ezt a kiegyenlítő adót vezetné be, amiről Ivo Belet beszélt, szintén egy olyan kérdés, amire várom a véleményét. Lunger úr, vagy Wright úr? Először szeretném megadni a szót a DJ Energy képviselőhölgynek, Vircasszonynak. Köszönöm szépen! az energetikai főigazgatóság nevében is beszélek, hiszen itt közös ez a projekt. Először is üdvözöljük a nagy érdeklődést, a 920 módosító indítványt végigolvastuk. Ezek közül sok véleményünk szerint jó irányba mutat, természetesen sok a véleménykülönbség az egész témával kapcsolatban, de nagyon örülünk az érdeklődésnek és az együttműködési készségnek. Az időzítés tulajdonképpen nagyon jó, hiszen most az elő, a csomag előkészítésének a, az izgalmas időszakában vagyunk a január 22-e a céldátum a bizottság számára, és nagyon sok inputot fel tudunk használni az előkészületek során. Energia politikai szempontból hagyd mondjak két dolgot. Először is teljesen egyetértünk a három céllal, azaz versenyképesség, és itt mi az ipar az egész ipar számára beszélünk a versenyképességről, beleértve az energiaintenzív iparágakat is, és beleértjük az energiaárakat is, tehát a fogyasztókat is bevonjunk ebbe a, ebbe a körbe. A második az ellátásbiztonság, a harmadik a fenntarthatóság. Mind a három cél egyérté, egyenértékű a bizottság megítélése szerint. Azután lessons learned, mit, milyen következtetéseket vontunk le, mik a tapasztalatok. A 2030-as csomag nem lesz ugyanaz, mint a 2020-as. A 2020-as csomag kapcsán a tapasztalatokat, a tanulságokat levonjuk, ezt majd közé is fogjuk tenni. Levonjuk a pozitív tapasztalatokat is, hiszen sok ilyen van, de vannak olyan tapasztalatok is, amiből tanulni akarunk, amelyek nem voltak annyira pozitívak. Többen beszéltek természetesen a megújuló energiákról. Ez természetesen támunkra továbbra is fontos marad, a 2030-as új e, keretben is, de számukra is világos, hogy figyelembe kell venni a költséghatékonyságot. E, és a 2020 utáni időszakra vonatkozóan e, kicsit új vágányra kell terelni a gondolkodásunkat, ezen a rendszeren kell még dolgoznunk. Energiahatékonyság. A 2030-as keretnek ez is nagyon fontos eh, alkotó eleme. A januári csomagban természetesen ezzel is foglalkozni fogunk. És a bizottság azt tervezi, hogy 2014. júniusában, ahogyan ezt az energiahatékonysági irányelven előirányoztuk, a 2020-as eh, tapasztalatok eh, kapcsán intenzívebben foglalkozunk azzal, hogy milyen célt tűzzünk ki. Energiárak, energiaköltségek. A 2000 30-as kerettel január 22-én a bizottság egy részletes jelentést fog elkészíteni az energiárakról és energiaköltségekről. Az energia intenzív iparágak, illetve az egész gazdaság és a háztartások számára mi az energiaköltsége. És itt valamit már korrigálni is kell. Az energiaár növekedésének különböző okai vannak. Véleményünk szerint a világon a foszilis energia hordozók, de emellett az adók is befolyásolják nagymértékben az energiaárakat. Mind a 28 tagállamban meg kell külön vizsgálni, hogy a tényezők közül melyik játszotta a legnagyobb szerepet, illetve politikailag az EU szintén, illetve a tagállamok szintén mit lehet megtenni. Azt hiszem, hogy a kollégám a klímavédelemmel kapcsolatban kíván még néhány dolgot elmondani. I would like to compliment a little... Igen, a, valójában a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzések témájához szeretnék még néhány dolgot hozzátenni. Azt hallottuk az imént a vita során, hogy a jelenlegi klímaváltozási politikánk nem túl sikeres. Hát ha megnézzük a statisztikát, akkor pont az ellenkezőre lyukadunk ki. Nagyon is sikeres. A kriotai egy jegyzőkönyv alatt 2008-2012-es időszakban mínusz 8%-ot értünk el, 90-es évből kiindulva ahhoz képest. Ez, ez volt legalábbis a célkütőzés, viszont mínusz 18%-ot értünk el, tehát 18 ot sikerült visszaszorítani a 90-es év szintjét. A második időszakban nem a válság miatt, hanem amiatt, hogy sokkal hatékonyabbá vált az európai gazdaság, szintén ugye ez egy komoly eredmény volt, ez azt jelenti, hogy az európai kereskedő, kibocsátás kereskedelmi piacon gyakorlatilag összeomlott a szén ára. Ez azért van, mert hogyha túlságosan elárasztjuk a piacot ilyen bizonyítványokkal, vagy bizony, bizonyítványokkal, akkor, akkor túlságosan alacsony lesz az az ár. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell továbbra is nagyon hatékony technológiákat kifejleszteni. Nos, azt is láthatjuk, hogy a tagállami szakpolitikák, mert ugye EU-s szinten csak egyetlen célkötőzésünk volt, de a végrehajtást teljes mértékben rábíztuk a tagállamokra, tehát 28 különböző megújuló energiaforrásokkal foglalkozó szakpolitika alakult ki Európában. Van olyan, ami ezek közül, ami rendkívül hatékony és eredményes, máshol meg nem igazán költséghatékony a dolog. Németország a hazám jelenleg pont ettől a probléma, ebben a problé, ezzel a problémával küzd, tehát hogyan lehetne költséghatékonyabbá tenni mindezt, és ezt kell figyelembe venni a 2030-as csomaggal kapcsolatban. Egy dolog a hatékonyság, egy dolog a hatásosság, a másik pedig a hatékonyság. Tehát el kell érni a megfelelő hatást, de a lehető legolcsóbb módon. Aztán ami a carbon leakage illetve a határon kivetendő adót illeti. A bizottság úgy véli, hogyha a széndiokszid vagy más kibocsátást más országokra hárítanánk rá, az katasztrofális hatással lenne a különböző nemzetközi kereskedelmi egyezményekre. Ugye versenyképességről is van szó, ha azt akarjuk, hogy egyelő viszonyok álljanak fel a többi, az összes állam között, akkor ez nehéz megvalósítani. A jelenlegi kibocsátás kereskedelmi rendszerben van már egy olyan eszközünk, ami a carbon leakage-re vonatkozik. Ugye az európai ipart különböző versenyképességi nyomások évig a központi rendszerből az európai ipar ingyen jut hozzá az engedélyekhez. A bizottság legutóbbi tanulmánya meg eh, kimutatta, hogy ez igenis hatásos, hatékony, és eh, jelenleg nem beszélhetünk eh, carbon leakage-ről, azért is, mert a szénár nagyon alacsony. Tehát a jelenleg elmondhatjuk, hogy a rendszer jól működik ami a határ átlépési adót vagy kiigazítást illeti. Erről már volt szó, amikor a klímaváltozásról elő, előző körben tárgyaltunk. Van egy olyan dokumentum, amely az ekvivalencia jegyében terjeszti elő ezt a lehetőséget, viszont hogyha megnézzük azt, hogy az EU-ban milyen rendelkezések élnek, illetve más, tag, más országokban vannak-e hasonló dolgok, ugye? Kétféleképpen lehet ezt megoldani. Egyrészt az energiahordozó minőségét lehet befolyásolni, és ez nehezen megvalósítható. Kanada például nem hajlandó ezt elfogadni, és sok más ilyen ország van. Aztán van egy másik példa, egy másik mód, ez pedig a légiutasszállítás, a nemzetközi légiutas szállítók részesei az európai rendszernek, tehát próbáljuk azt elérni, hogy az európai légiutas hordozók és a nemzetközi légiutas hordozók között egyenlő viszonyok alakuljanak ki, de a partnerországaink, az USA, az Orosz Föderáció, Kínia és India bizony kialakították a vélemény, véleményüket. Szeptember végén Montrealban az IKEO legutóbbi ülésén mint az volt a legfőbb célkitűzés és napirendi pont, hogy ezt a rendszert módosítsák. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet, mit lehet tenni. Szerintem ez a határátlépési kiegészítési adó nem követendő út. Lehet, hogy elvben ez jónak tűnik, vonzónak, de a gyakorlatban ezt nagyon lehet megvalósítani, hogyan lehet megkülönböztetni egy olyan terméket, amelyet szén elégetésével hoztak létre, és egy olyan terméket, amelyet víz energia segítségével hoztak létre, ráadásul egy harmadik országban, tehát nehezen megvalósítható. Egyébként pedig, ami a légutas szállítást illeti, nagyon sok harmadik ország és harmadik országbeli politikus vagy szagértő úgy elmondta nekem azt, hogy azért hördültek fel ennyire a rendszer ellen, mert úgy látták, hogy ez az előzménye egyfajta határátlépési kiigazítási adónak, tehát ez, ez csak a felvezetés, mint egy az előjáték, mert ezt a határátlépési kiigazítási adót nem tudják elfogadni. Ha megnézzük a nemzetközi klíma tárgyalásokat látjuk, hogy szuverén államok tárgyalnak saját területükről származó kibocsátásokat próbálják csökkenteni. Ez az, ezt fogadjuk, fogadta el a nemzetközi közösség egy keretben, illetve a kiotói jegyzőkönyvnek is ez volt az alapelve. Most például Varsóban nem láttam volna, hogy bármelyik szerződőfél máshogy közelíteni még a dolgot, például fogyasztás, alapú lenne a megközelítés, nem. Minden egyes szerződő fél szuverén államként kíván részt venni a tárgyalásokba. Ennyit szerettem volna mondani, és ha van még külön kérdés, akkor szívesen válaszolok arra is. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a hozzászólását. az árnyékjelentéstevők Szeretnének a végkövetkeztetésekhez még egyszer szót kérni. Aukóni asszony, parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az összes kollégámnak, az elemzéseikért. Nagyon professzionális módon dolgoztak, és járultak hozzá a vitához. Több dolgot szeretnék megemlíteni az elhangzottak alapján. Rajl úr, amikor ön azt mondja, hogy a célokat nem sikerült elérni, a 20%-os csökkentési célt a 2020-as stratégia értelmében, akkor ez nem egészen igaz így, hiszen ezeket a célokat 2020-ig kell megvalósítani, most egyenlőre csak 2014-et írunk, és ami a széndiokszid kibocsátást illeti, már sikerült 17%-os csökkentést elérnünk. Ez nagyon pozitív az elkövetkezendő évek tükrében, és a megújuló energiaforrásoknál 13%-os cél megvalósulás érzékelhető, 10%-ot értünk el um, az energetikai hatékonyság területén, a 20% helyett, viszont ez nem egy kötelező érvényű cél, hanem csak jelzésértékű, tehát eh, ahol vannak kötelező érvényű célok, ott vannak eh, megvalósulások is, ez nagyon pozitív, és nem elleneznénk környezeti megfontolásokat hiszen Európai Unió a legnagyobb energiaimportőr, és 2011 óta az energia 54 et importáljuk, ez pedig a mi tevékenységeink, a mi vállalkozásaink, a mi polgáraink szempontjából jelentős költséget képviselnek, és nagyon fontos, hogy máshogy közelítsük meg éppen ezért a dolgokat mert hát ma ezek a különböző politikák, amelyek az éghajlati felmelegedéshez kapcsolódnak, az üvegházhatások ezok kibocsátásához, a megújuló energiaforrások arányának növeléséhez, az energetikai hatékonyság növeléséhez több százezer munkahelyet hoztak létre. Ha megnézzük más ágazatokat, más ipari ágazatok helyzetét, akkor a növekedés tekintve vesztettünk, illetve a munkahelyek is elvesztek. 5 millió munkahely jönne létre, hogyha az említett három célt sikerülne megvalósítani, a 20-20 és 20-as célokat. Hangsúlyozni szeretném, hogy több kolléga hangsúlyozta az energetikai hatékonyság fontosságát, és még egyszer elmondom, hogy nagyon fontos, hogy kötelező érvényű célok kell, hogy legyenek. Fiona Hallasszony elemzésére reagálva, ő szeretne erőteljesebb intézkedéseket az európai versenyképesség szempontjából, illetve érdekében én vele teljes mértékben együtt egyetértek, hiszen, hogy az energetikai fogyasztást sikerült csökkenteni, illetve a hatékonyság felé elmozdulni, akkor ezzel erősítjük vállalkozásaink versenyképességét. Úszkog asszony felvetésére reagálva. 290-es mód, 292-es módosító a népek módosítója, és ők azt kérik, hogy a COP21-ek végkövetkeztetéseit is vegyük figyelembe. Én hangsúlyozni szeretném azt, hogy ez a módosító indítvány egy olyan párt, illetve olyan képviselők módosítója, akik nem a hivatalos véleményt képviselik. Én meg vagyok győződve arról, Endávóhoz hasonlóan, hogy nagyon fontos, hogy olyan céljaink legyenek, amelyen nem kell, hogy megvárjuk a világ többi részét. Fontos, hogy megmutassuk nekik, hogy milyen fontosak ezek a célok, beleértve a versenyképességet, és ebben a szellemben Ivo Benetúr módosítója a teljes mértékben egyetértek, aki azt kéri, hogy legyen a határok mentén úgymond pénzügyi kiigazítás, hiszen azok a termékek, amelyeket importálnak az Európai Unióba, más országokból, az Európai Unión kívülről, és nem sérték a környezeti célokat, környezetvédelmi célokat, nekik eh, adót kell fizetniük a határon. Tehát itt nem vagyunk lojálisak, és nem jó az, hogyha a mi vállalkozásainknak a célok megvalósulása érdekében bizonyos környezetvédelmi céloknak kell megfelelniük, viszont másoktól nem ugyanezt várjuk. Tehát nem rójuk rájuk ugyanezeket a feltételeket. Hát én teljesen értéken támogatom a 291-es módosító indítványát, Ivo Belet úr e, módosító indítványát. Simanszki úr említette az energetikai hatékonyságot, illetve azt, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unióban nagyobb legyen a csökkentése érdekében megújuló energiaforrások aránya, és hogyha a foszilis energiaforrások arányát nézzük, akkor ez különösen fontos. Teljes mértékben függünk Európai Unióként az importtól, az energetikai foszilis energia importtól jelentős foszilis energia fogyasztók vagyunk. Azt gondolom, hogy mindenre kitértem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Simánszki úr következik. Za Köszönöm szépen. Köszönöm az összes hozzászólást, még elhangzottak a vitában. Azt úgy gondolom, hogy nem olyan nehéz mindezt közös nevezőre hozni. Fentarthatóság, növekedés. Fontos, a legfontosabb kérdés az, hogy ez a kettő egyszerre együtt valósuljon meg. Ez a stratégiai kérdés. Csak meg kell találni azt a módszert, amelynek az alkalmazásával ezeket a különböző célokat közös nevezőre lehet hozni. Minden célról beszélek most, amelyeket a politikai megállapodásban említünk. És én nem látok abban provokációt, hogyha különböző tagállamok álláspontját eh, is eh, elmondjuk a vitában. A fenntarthatóság, az ellátás biztonsága, a versenyképesség, ez a három cél együtt kell, hogy megvalósuljon ebben a csomagban. Itt most eh, nem csak arról van szó, hogy a fenntarthatóságnak mi az értéke, vagy a az ellátásbiztonságnak. Itt most valóban hatékonyan, gazdaságosan, költség hatékonyan kell fenntartható módon fejleszteni a gazdaságot. A versenyképességet és az ellátás biztonságát sem szabad természetesen elfelejteni. Herzog asszony nagyon fontos statisztikai, adat, statisztikai adatokat említett, elmondta, hogy mennyire visszaesett az ipari termelés. Ez talán az egész világ számára nem annyira jó példa. A világon nagyon sok országban hisznek abban, hogy Európa példát mutathat. Japánban, Ausztráliában például ez az irány tér vissza egyre inkább lehetséges fenntartható módon fejlődni. Össze lehet egyeztetni ezeket a célokat, az az ellátásbiztonságot, a fenntarthatóságot és a gazdasági növekedést de ma nem mutatunk ilyen jó példát, ezért beszélünk eh, erről a három célról, amelyek egyformán fontosak, és eh, nem szabad engedni a célkitűzésekből. Az EU unilateralizmusa a klímapolitikában, eh, ez nem fog senkit lelkesíteni a mi elgondolásaink iránt. Ami pedig a kereskedelmi kérdéseket illeti, nem igazán értem azt, hogy az ipar, a különböző ágazatok szempontjait mindig a tisztességtelen verseny szemüvegén keresztül nézzük. Persze, és aztán itt van ez a határátlépési adó, a BTA, a Border Tax Adjustment. Ez nagyon sok kereskedelmi konfliktust okozna, nagyon sok tiltakozást váltana ki, sok ország részéről, a WTO-n belül is, de hát a WTO-n kívül is. Az Európai Bizottság már kifejtette a légi forgalom kapcsán, ahol szintén voltak ilyen törekvések, és ott is megbuktak ezek a törekvések. Mindig lesznek azonban olyan országok, amelyek nem készek az együttműködésre. És itt éppen ezért nem lehetünk elszigetelve, egy magányos sziget, amely teljesen új alapokon akarja a gazdasági növekedést megvalósítani az identitásunk nagyon mélyen gyökerezik. Ennek a kereskedelemnek az ala, ennek a kontinensnek az alapja mindig a kereskedelem volt. Ma pedig egy nagyon nyitott világgazdaságban élünk, és nagyon aktívan részt a nemzetközi kereskedelemben. Amit valóban bonyolult kérdés, az az árak, az energiaárak kérdése. Talán néhányan azt gondolják, hogy tévedek, de sok eh, ágazatban, és nem csak az energiaintenzív ágazatokban, hanem más ágazatokban is azt mutatják a tapasztalatok, hogy eh, ennek a három célnak az elérésére talán nem célszerű együtt eh, törekedni. Minden tagállamnak más lehetőségei vannak az energia hatékonysági célok tekintetében. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon nagy lehetőségei vannak a megújuló energiáknak, de ez nagyon eltérő ez a potenciál Európában. És erről sem feledkezzünk meg, amikor az eszközöket, vagy forrásokat a legcélzottabban és leghatékonyabban akarjuk felhasználni. Januárban szervezünk egy konferenciát Andelvóval, meghívjuk az ipar képviselőit, akik majd beszámolnak a tapasztalataikról ezzel az új európai architektúrával kapcsolatban. Állást fognak foglalni az összes, a problémákkal összefüggésben. Itt nem, persze nem konfrontációt akarunk, sőt, egy kompromisszumot szeretnénk kidolgozni, egy olyan kompromisszumot, amely lehetővé teszi, hogy itt a parlamentben 75%-os többség támogassa ezt az új klíma és energiapolitikát. Mutassuk meg a világnak, hogy a gazdasági növekedés, a fenntarthatóság és az ellátás biztonságának a hármas célkitűzését egyszerre meg tudjuk valósítani, ha kreatívan gondolkozunk. Köszönöm szépen, Simenszki úr! Okoni asszony és Simánszki úr társ előadók véleményét hallottuk most. Minden kolléga elmondta a véleményét, a bizottság képviselő is. Következő ülésünk, amilyen együttes ülés lesz, január 9-én lesz, a plenárisra pedig a tervek szerint a február 6-i ülésen, ülésszakon kerül. Megköszönöm az előadók abbéli erőfeszítéseit, hogy kompromisszumokat írjanak, tehát kompromisszumkészek. Hát elég sok a módosító, úgyhogy minél hatékonyabbak, annál nagyobb az esély arra, hogy egyszerűbb szavazás lesz, illetve rövidebb. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a hozzászólásokat. Majd kicsit hamarabb végeztünk. A legközelebbi viszontlátásra.